maradjon ennek az életképessége. Nagyon fontos a gazdasági és monetáris unió is. Egy évtizede kezdődött el a gazdasági válság, és nagyon sokan a mai napig szenvedik ennek a következményeit, a megszorításokat, a fizetéscsökkentést, stb. stb. A megszorítások leginkább azokat érintették, akiknek eddig is eh, szorult volt a helyzete, de alapvetően a megszorítások az egész Európai Unióra, az egész európai társadalomra eh, hatással voltak, és mindennek és mindennek a következménye az egyenlőtlenség volt, az egyenlőtlenség a generációk között, egyenlőtlenség a nemek között, a nők nagyon megszenvedték a, például a munkaerőpiacon ezt a válságot, illetve sajnos a illetve sajnálatos módon a jóléti állam is meggyengült. Ez meg ez megosztotta a társadalmat, minket is megosztott, és megosztotta észak, Európa északi és déli részét, a hitelezőket, illetve azokat, akik hitelt vettek föl, ezeket ketté választotta. Azt gondolom, hogy le kell zárnunk ezt a korszakot, és mindenképpen legitimálni kell Európát, ott, ahol a legnagyobb szükség van, a polgárok körében. Ehhez egy új európai, egy új szociális Európára van szükség, a jogok Európájára. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog a szociális kohézió, és ehhez megfelelő célkitűzésekre van szükség, amelyeket lehet mérni, foglalkoztatási szempontból, szociális egészség, igazságoságra kell törekedni, illetve arra, hogy a, jog, hogy a jóléti állam fenntartható legyen. Nos, az európai tanácsban a spanyol kormány ezzel kapcsolatban egy javaslatot nyújtott be. Szeretnénk, hogyha létrejön Európában egy foglalkoztatási biztosítás, ez egy igazi backstop, vagy béter garancia lenne az emberek számára. És ez megvalósítaná a szolidaritás elvét. Ezzel párhuzamosan, ezzel az Európai Monetáris és Gazdasági Uniót is be kell teljesíteni. Nos, nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük azt is, amit a szakszervezetek kérnek, hogy össze lehessen egyeztetni a munkát a, személyes, a családi élettel, hogy megfelelően átláthatók legyenek a munkakörülmények, illetve nagyon fontos az is, hogy mindenki hozzájusson a foglalkoztatási lehetőségekhez, munkaerőpiaci lehetőségekhez fontosan attól, függetlenül attól, hogy milyen neme, kora, származása, stb. stb. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon fontos az, hogy a ifjúsági garanciát is megerősítsük a jövőben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hét hónappal ezelőtt új kormányt hozott létre Spanyolország, és ennél több női taggal nem létezik, nem működik kormány. Ez egy nagyon komoly mérföldkő, de azért még nagyon sok mindent kell teljesítenünk. Un camino que nunca hubiéramos podido... Hosszú út van még előttünk, de az eddig eredményeket nem tudtuk volna elérni úgy, hogyha nem inspirál minket Európa. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani önöknek, köszönet azért, hogy az egész földrész képviselő női ilyen módon inspiráltak minket, és köszönet a feminizmusért. Ami a nemek közötti egyenlőséget illeti, tudom azt garantálni önöknek, hogy Spanyolország nem lép hátra, ezt meg tudom ígérni, folytatjuk az utat, de ehhez az kell, hogy Európa is erre az útra térjen. Szeretnénk azt javasolni, hogy létrejön Európában egy kötelező érvényű stratégia, ami a nemi egyenlőségre vonatkozik. Azt gondolom, hogy így a nemek közötti a nemek közötti egyenlőtlenségek kérdését megoldjuk. Jó lenne, hogyha nem lenne ekkora különbség a férfiak és a nők foglalkoztatási aránya között, és a nők ne legyenek méltánytalan helyzetben. A szociális jogok európai pillére is fontos, ennek az alapelve is fontos, hogy kötelező érvényeiek legyenek, és nagyon fontosak az igazságos munkakörülmények, nagyon fontos a szociális inklúzió és védelem. Éppen ezért támogatom az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását. Ez mindenképpen garantálja az jogegyenlőséget a munkavállalóknak Európában. Nagyon fontos az esélyegyenlőség megvalósítása és ennek a garantálása hozzáférést kell biztosítani a tanuláshoz, a kultúrához, a tudományokhoz, illetve a kutatáshoz. Ez mindenki számára nagyon fontos, aki hisz az európai államban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahhoz, hogy az európai polgárok biztonságát tudjuk garantálni, és hogy az Európai Unióból igazi globális szereplő legyen, ahhoz az kell, hogy többet tegyünk a biztonságért és a védelemért. Egy éve elindítottuk a struktúrált, állandó struktúrált együttműködést, és azt gondolom, hogy most történnek a megfelelő lépések arra, hogy saját kapacitásokat hozzunk létre. Három évtizede toporgunk kezügyben, de most azt gondolom, hogy határozatnak lennünk, és nyíltan tennünk kell valamit azért, hogy létrehozzunk egyfajta európai hadsereget, és azt gondolom, hogy meg kell mutatnunk azt, hogy Európa saját döntéséből, soft power, nem gyengeségből. Meggyőződésből tehát. Európa nagyon vonzó modell a világban több szempontból is és nagyon fontos az, hogy éppen az Európai Unió, tehát az a tény, hogy unióban élünk, ez teszi lehetővé számunkra azt, hogy a világban is politikai főszereplők legyünk. Ne felejtjük el, hogy egy multilaterális világban élünk, és nagyon fontos, hogy a közös szabályok tiszteletben tartásával működjünk. Nos, mindenképpen szeretnénk valamit hozzátenni Spanyolországból ehhez a vezető szerephez, és hangsúlyozom azt, hogy nagyon fontosnak tartjuk kapcsolatunkat Latin Amerikával, Afrika északi részével és a közel-kelettel. De nagyon sok globális kihívással kell szembenéznünk. Ezzel kapcsolatban lenne néhány gondolom. Globális szereplővé kell válnunk, jelenleg nem ezek, nem vagyunk ilyenek, és ehhez azt gondolom, hogy meg kell szüntetni az egyhangúsági döntés szabályát, nem csak a külpolitikában, hanem az adóügyi kérdésekben, a többi, az MFF szempontjából is, illetve ahhoz, hogy tiszteletben tudjuk tartani a jogállamiságot és az emberi jogokat. Azt gondolom, hogy lehet Európát megvédeni, hogyha megfelelő eszközökkel ruházzuk fel, hogy döntéseket tudjon hozni Európa, hogy megfelelően szuverén módon tudjon dönteni Európa. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon fontos az is, hogy az egységes pénz nem, mert még hátra maradt feladatokat meg tudjuk oldani, illetve az MFF nyitott kérdése is meg tudjuk oldani. 50 évvel ezelőtt Hágában az Európai Gazdasági Közösség vezetői megnyitották, megnyitották a gazdaság és monetáris közösség útját. Nos, ez 69-ben történt, aztán 79-ben elfogadták az európai monetáris rendszert, 89-ben történt a Delors terv, hogy a gazdaság és monetáris uniót is létrehozzuk, és 99-ben um, kezdték el használni hivatalosan az eurót. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép matematikai sor, de hiányzik belőle egy évszám a 2009. Ekkor sújtott le ránk ugyanis a gazdasági válság, és ezt mutat, ez az időszak mutatta meg azt, hogy nem minden tökéletes még ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy 2009-es időpontot helyettesíthetjük a 2019-es időponttal, előre kell lépnünk. Sok nehéz időszak van mögöttünk, de az euró alapvetően egy sikertörténet, és ennek egyértelműen gazdaság és politikai haszna is van. Nos, amíg nem teljes a gazdaság és monetáris unió, addig azt gondolom, hogy mindig van egyfajta instabilitási veszély. Nagyon fontos az, hogy egyrészt a pénzügyi rendszert erősítsük meg, másrészt pedig egy igazi három pilléres banki uniót hozzunk létre. Úgy gondolom, hogy a jövőben eh, mindenképpen meg kell tenni ezeket a lépéseket, és megfelelő eszközöket kell adni Európának. Szerintem ez egy alapvető kérdés, így lehet Európát újra legitimizálni. És jó lenne, hogyha a polgárok úgy éreznék, hogy ők vannak ennek a projektnek a középpontjában, hogy az ő megtakarításaikat védjük, hogy megvédjük őket az inflációtól és a gazdasági ciklusoktól. Azt gondolom, hogy a közös pénz nem az európai politikai projekt egyik legfontosabb eleme, mint egy pillére. És hogyha reformáljuk a gazdasági és monetáris uniót, akkor azt gondolom, hogy ezzel tovább védjük az embereket. Szerintem itt az ideje ennek, amikor a gazdasági feltételek megfelelően pozitívak. És jó lenne, ahogyha a politika megelőzné az eseményeket, mint egy mi mutatnánk meg az eseményeknek az utat. Most kell ezt megtenni, mielőtt gyengülne az euró. Tanuljunk az elmúlt tapasztalatainkból, és határozatlan kell lépnünk. Nem szabad tétlenséget, nem szabad tétlenségbe burkolóznunk, és azt gondolom, hogy ezt minden fórumon meg kell tenni, itt is, és tagállami szinten is. Ami a több éves MFF-et illeti, a több éves pénzügyi tervet, mindenképpen szembe kell nézni a kihívásokkal, de stratégiai kezdeményezésekre is szükség van, például a KAP, vagy a, politi- a kohéziós politika. A kohéziós politika nagyon fontos Spanyolország számára. Európa a vidéket is jelenti, sokan azt gondolják, hogy Európa visszavonulóban van, de ebből az ilyen üzenetek kinek tesznek jót? Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslatnak vannak nagyon pozitív elemei, például a kifizetések, a költségek szintje, vagy a, a migrá- migrációs politikának a külső dimenziója, stb. stb. Azt gondolom, hogy Európának szuverének kell lennie az innovációban, vagy a, abban, hogy a robotikában milyen döntéseket hoz, a kiberbiztonságban, stb. stb. De ezt csak, ezt, ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha együttműködünk, és megvannak hozzá a szükséges európai alapok, vagy ott van például, a, a, hogyha megtartjuk az Erasmus program alapjait. Nagyon fontos az, hogy az egyenlőtlenségek ne nőjenek Európában, és nagyon súlyos gondnak tartom a gyermekszegénységet. A spanyol kormány részéről azt szeretném elmondani, hogy egy gyermek garanciára van szükség, hogy mindenképpen fellépjünk a gyermekszegénység ellen a lehető legkorábbi időpontban. Még nem tökéletes az erre vonatkozó javaslatunk, de szerintem jó kiindulási pont. Szerintem most kell egy komoly lépést tenni. Az Európai Unió sokkal több, mint az európai GNI 1%-a. Úgyhogy legyünk persze óvatosak a kiadásokkal, de figyeljünk oda arra, hogy milyen, meg, hogy milyen, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. Azt gondolom, hogy a racionális az európai költségvetés, az mindenkinek jót tesz. Hogyha Európát védeni akarjuk, az azt jelenti, hogy a szociális Európával előrelépünk, előrelépünk az európai védelemmel, a gazdaság és monetáris unióval. És azt gondolom, hogy mindenképpen közelebb kell kerülni a polgárokhoz. És jó lenne, hogyha Európa végre azonosul, és az európaiak végre azonosulnának ez az alapértékeikkel. Most pedig a klímaváltozással, illetve a migrációs kérdésekkel szeretnék foglalkozni. Mindkét témában európai értékekre appellálok. Ezt pedig azért teszem, mert szeretnék konszenzusokat építeni, túllépni az ideológiai határokon. Konszenzusokra van szükség. Ugye vannak olyanok, akiknek jót tesz a megosztottság, az érdekük. Nos, vannak olyanok, vannak olyan témák, amelyek nem tesznek. Vannak olyan témák, amelyekben valamilyen féleképpen meg kell egyezni. És szerintem a liberális demokrácia értékeit ki kell hangsúlyozni. Az európai modellt kell megvédeni, de az európai értékeinket is. Klímaváltozás témájában nemrég különböző nemzetközi fórumokon világossá vált, hogy a skeptikus álláspontok, vagy akár belligerens álláspontok egyre nagyobb teret nyernek. Azt gondolom, hogy mindenképpen úgy kell fölfogni a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokat, hogy ezek lehetőségeket jelentenek, illetve akár új energetikai összekapcsolódási pontokat, vagy kiváló lehetőség ez az ipar számára, hogy csökkentsük a kibocsátásokat. Önök pontosan tudják, hogy milyen sajnálatos következményei lehetnek ezeknek a problémáknak. És azt gondolom, hogy a politikai unió sokat segít abban, hogy közösen megoldjuk ezeket a problémákat. Az autoritarizmus, a nacionalizmus lehet, hogy azzal érvelnek, hogy ezek a problémák nem léteznek, de ez egy irracionális ez egy irracionális tagadás. Azt gondolom, hogy értelemmel és tudással kell fellépni a klímaváltozás ellen. És mind a két dologgal rendelkezünk, és azt gondolom, hogy Európa hangja rendkívül szükséges ebben a kérdésben. A következő téma a migráció. Természetesen ez, ezek kötődnek ezek a témák egymáshoz. Azt gondolom, hogy Spanyolország számára nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük az átmenő országok, illetve a célpont országok kérdését. Az Európai Unióval határos országok szerepe rendkívül fontos kiemelném például a marokkai királyságot. Az ő együttműködésük és ellenőrző szerepük lényegi. Azt gondolom, hogy paralel, globális megközelítésre van szükség. Ebből a szempontból a marakesi konferencia kiemelkedő volt, multilaterális módon kell a problémát megoldani, és Spanyolország aláírója volt ennek a globális faktumnak, amely ott született. Tudom, és önök is tudják, hogy alapvetően megosztó jellegű ez a kérdés. De nem negatívan kell megközelíteni ezt a témát, nem csupán az irreguláris migráció szempontjából kell megközelíteni ezt a kérdést. Gondoljunk arra, hogy a szabályos migráció, a szabályos bevándorlás milyen pozitív hatással van gazdasági szempontból, illetve hogy ezzel megfiatalíthatjuk Európát. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a problémát csak Afrikával együttműködve lehet megoldani. és azt gondolom, hogy a határok védelme minden tagállamnak a kötelezettsége, illetve minden államnak a kötelezettsége, hogy saját határait védje. És azt gondolom, hogy egy ilyen felállásban, amilyen az Európai Unió, mind, ahol közös határaink vannak, mindenképpen kell egy közös migrációs politika is, illetve azt gondolom, hogy a közös menekültügyi politikának is központi szerepet kell játszania is. Az emberi, nagyon sok olyan nemzetközi megállapodás létezik, ami az emberi jogokat védi, azoknak az embereknek az emberi jogait, akik menekülnek háborús konfliktusokból, ezt természetesen tiszteletben kell tartani. És itt alapvetően emberiességi kérdésről van szó. Nagyon fontos, hogy szolidárisak legyünk, és magukkal is, magunkkal is szolidárisokkal legyünk. Európa nem divatokat követ, Európának megvan a demokratikus joganyaga, és ez az, ami minket vezére. És azt gondolom, hogy ebben rejlik az erőnk is. Azt gondolom, hogy a megosztottság jelenti a legnagyobb gyengeséget Európában. Vannak olyanok, akik abból próbálnak győzelmet kovácsolni, hogy a modellt akarják szétvenni, pedig ez egy nagyon fontos és nagyon e- egyedi modell, demokrácia, gazdasági előrelépés, illetve öm, jóléti állam. Nagyon fontos az, hogy túllépjünk a megosztottságon, nagyon fontos, hogy megértsük egymást, és nagyon fontos, hogy a sztereotípiák ellen harcoljunk. Májusban egy nagyon komoly próbatétel elé nézünk. Nos, sokak azt gondolják, hogy ha európai, az európai modellt szét akarják robbantani, azzal valójában nem teremtenek kárt. Kérem szépen, a béke, a demokrácia és a, és a szabadság sosem vehető készpénznek, ezért tenni kell. A 90-es évek végén Boszniában, amikor az ensz dolgoztam, láttam, hogy mi lett Szarajevóból, láttam a barbárság következményét, láttam, hogy mi történt ott, és akkor értettem el meg azt, hogy a gyűlölet milyen eredménnyel járhat. És azt gondolom, hogy ez nem, az ilyen dolgok nem csak az integrációt veszélyeztetik. Azt kérem, azt kérem itt, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ne hagyják, hogy eltántorítsam önöket az ilyen típusú üzenet, ne hagyják, hogy az autoratizmus eltántorítsa őket, mert egyetlen dolgot próbálnak meg elérni ezek az üzenetek, ezek a hangok, hogy Európát gyöngítsék. Európát pedig meg kell védenünk, hogy Európa védje az európai polgárokat. A következő években Meggyőződésem, hogy a különböző nehézségek ellenére az európai projekt folytatódni fog. Nyilván lesznek véleménykülönbségek, nyilván lesznek problémák, visszalépések, de alapvetően az Európai Unió egysége mindenképpen előre fog haladni. És természetesnek kell vennünk a problémákat. Európa különböző gondolatok, akár ütköző gondolatok szintézise, és azt gondolom, hogy békében kell megpróbálni haladást, előre, haladást elérni egy változó világban. Van egy nagyon megalapozott közös érték gyűjteményünk, és ezt néha, ez néha meg is mutatkozik, például akkor, amikor terrortámadás él minket, amikor a spanyol polgárok szolidaritást vállalnak Franciaországgal, amikor Párizsban terrortámadás történt, amikor a a barcelonai terrortámadás után egy német polgár az európai zászlót lengeti, vagy ami Strasbourgban történt, azután is azt hiszem az a legjobb dolog, hogyha megöleljük az európai zászlót. Nada pueden los enemigos de Europa contra Európa ellenségei semmit nem tudnak tenni a láthatatlan szolidaritás ellen, ami összetart minket. Ezt alapvetően leginkább a fiatalok, fiatalok látják, a fiatalok használják Európa zászlaját védelemként az autoriter fellépés ellen, a macsizmus ellen, a rasszizmus ellen, vagy csupán azért, hogy az idők változásának logikáját megmutassák nem engedhetjük meg magunknak, hogy felejtsünk. Azt gondolom, hogy saját elképzeléseink iránti meggyőződésünket mindvégig vállalnunk kell. Egyfajta kitalált nosztalgiából táplálkozik az autorizmus. Nos, azt hiszem az a legrosszabb nosztalgia, hogyha valami olyan iránt vágyakozunk, ami meg sem történt. amikor határok voltak még Európában, akkor tartós volt a béka, béke. Létezett gazdasági előrelépés, haladás, amikor a gazdasági cserére, a, kereskedelem, a kereskedelemre hatással voltak a vámok. Haladtak a szociális jogok. Azelőtt, mielőtt létrejött volna az Európai Unió. Azt gondolom, hogy egyértelmű a válasz. Éppen ezért, hadd mondjam el azt, hogy a visszalépés nem jelenthet megoldás, csak az előrelépés. Azt gondolom, hogy a kirekesztő identitásoknak semmi értelme van, semmi értelme nincsen, és mindenképpen szeretnék köszönetet mondani Franz Timmermansnak is. A múlt sosem lehet a társadalmunk jövője. Azt hiszem, hogy a múltnak leginkább az a célja, hogy tanuljunk belőlük, illetve hogy ezek megmutassák az utat a jövőre vonatkozva. Azt gondolom, hogy az Európai Unió egy olyan modell, amit irigyelnek az egész világon, és meg tudjuk védeni magunkat a külső ellenségekkel szemben, illetve azokkal szemben is, akik belülről támadnak minket. Ezt mindenképpen aláhúznám, és az értékeink védik meg leginkább az Európai Uniót, és azt gondolom, hogy ezeknek az értékeknek a megvédés, az ezek melletti kiállás kell, hogy jelentse a válaszunkat. Nagyon fontos az, hogy ne a pragmatizmust keressük, és nekünk nagyon komoly örökségünk van, és próbáljuk meg ezt javítani, hogy ezt át tudjuk adni a jövő generációnak Európában. Én most... Ha van egy tanulság, amelyet levonhatunk, akkor az az, hogy a történelmünk konkrét pillanataiban ha ellenállunk, az egyben azt is jelenti, hogy haladunk előre. Azon nemzedékek, amelyeket önök képviselnek, az ő irányukba feléjük tartozzunk ezzel a feladattal, védenünk kell Európát, hogy Európa az állampolgároké maradjon. Köszönöm. sto per chiudere il sistema per la richiesta. Köszönöm szépen. A spontán felszólalók listáját lezárni szeretném, ezért azt javaslom, hogy ha valaki még szeretne jelentkezni, akkor ez az abszolút utolsó pillanat lehetőség erre. Most lezárom a listát, és minden frakció vezérszónokot arra kérek, hogy az időkorlátokat tartsák be. az első felszólalónk a vitában. Nagy örömmel, még mielőtt a frakció felszólaló következőnek Timmermans alelnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani Sánchez miniszterelnök úrnak inspiráló beszédéért. Azt hiszem, hogy az egyik alapvető gondolat, amit megpróbált megosztani velünk, az az, hogyha Európa meg akarja védeni állampolgárait, akkor nekünk, politikusoknak kollektív felelősségünk megvédeni Európát. Csak egy egységes és erős Európa tudja megvédeni állampolgárait. Azok, akik azt az illúziót próbálják eladni, hogy úgy meg lehet óvni az állampolgárokat, hogy elszigeteljük azokat, akik másmilyenek, hogy kerítések és falak építésével, vagy a nacionalizmus álmának az eladásával tudjuk megvédeni Európát, ez csak csalódottsághoz fog vezetni, hiszen a protekcionizmus nem véd meg, hanem elszigetel az izolacionalizmus. És azok a nemzetek, akik egyedül maradnak Európában, nem lesznek képesek szembenézni az sok-sok kihívással, ami világban velünk szemben áll. Csak egy egységes Európa, egy egységes Európa tudja megtenni azt, amit az állampolgárok várnak tőle, mégpedig azt, hogy megvédi őket, és segít abban, hogy szabad és független emberekként építhessék a jövőjüket. Tudjuk, hogy Európa a Pedro Sánchez ereiben folyik. Egy utolsó olyan generációhoz tartozik, ami még diktatúra alatt született, abban a reményben, hogy egyszer majd szabadságban és demokráciában élhetnek. És végül az Európai Unió tagjaként Spanyolország elfoglalta méltó helyét Európa szívében. Pedro Sánchez kormánya, és én is visszatekintek az elmúlt 40 évre. Azt gondolom, hogy jogos azt mondani, hogy Európa alakította Spanyolországot olyanná, amilyen most lett. Ez volt a spanyolok kívánsága ugyanis. De azt is jogos mondani, hogy Spanyolországnak is vállalnia kell a felelősségét, hogy vezető nemzetként ő is formálja Európát. Használják ki azt a lehetőséget, hogy kollektív jövőnket formálják. Az erős ellenálló képesség, amit mutattak a szörnyű válság során, megmutatta, hogy a spanyolok erősebben ki tudnak lábalni egy válságban. 30%-os munkanélküliség nagyon magas, de óriási erőfeszítésekkel próbálják ezt maguk mögé tenni, ezt az időszakot. A spanyolok eltökéltsége inspiráció mindannyiunk számára Európa többi részén. A spanyol nép ezen kívül továbbra is azt gondolja, hogy az Európai Unió a prosperitásról, a demokráciáról, a értékekről a jogállamiságról szól. Ezek értékek, amiket azonban nem vehetünk készpénznek. Különleges helye van Spanyolországnak Európában, az európai történetük sokkal régebbre nyúlik vissza, mint 1985. Különösen gondoljunk arra, hogy Európa mindennel tartozik, azon eltökéltségért és azon ideálokért, mint például, amiket Salvador de Madriaga tanúsítottak az európai építkezésben. Ő soha nem adta fel a szabad és demokratikus Spanyolország gondolatát, és azok, akik soha nem engedik, engednek az ideájaikból, a legsötétebb napokban sem ők azok, akik a jövőnket alkotják. Ők Spanyolország és Európa jövőjét összekapcsolva látta. Ezért büszke lenne arra, amit ma lát. demokratikus Spanyolországot, ami 40 éves alkotmányát ünnepli, és egy erős, egységes Európa szívében helyezkedik el. Büszke lenne a szociális gazdasági fejlődésre, ami 85 óta történt. Kétszázalékos növekedés van, a munkanélküliség sajnos még mindig túl magas 30%-on, tehát világos, hogy még sokat teendő. De nagyon sok pozitív jel van a gazdaságban. A gazdaság ismét talprát, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez a spanyol nép bátorságának és eltökéltségének köszönhető, illetve az európai népek szolidaritásának is. A szolidaritás több, mint visszafizetett Spanyolország által. Szolidaritást kapott európai partnereitől a pénzügyi válság során, de időről időre megmutatta Spanyolország azt, hogy ők is szolidaritást mutatnak Európa felé. Nap mint nap bizonyítják ezt, hogyha a migráció kérdésére tekintünk például. Spanyolország és Málta még a legnehezebb időkben is szolidaritást mutattak a legnagyobb szükségben élőkkel. Spanyolország és ön, Pedro is nagy, nagy lelkűséggel fogadták a partjaikra vetett szerencsétleneket, és ez nagyon fontos volt Európában. Mi és azt mondjuk a spanyolországok mellett, a spanyolországi barátaink mellett, hogy nem engedjük, hogy ezek az emberek a vízbe eh, vesszenek. Nem a könnyű megoldást keresünk, nem a menekülteket hibáztatjuk, hanem vállaljuk a felelősséget, és eh, a sors, az emberei sorsokért, és ezért üdvözlöm Spanyolország lépéseit. A megosztottság, amit néhány a határainkra érkező ember okozott, megmutatta, hogy olyan megoldásra van szükség, ami fenntartható, és mindenki elfogadja, a közös európai menedékrendszer reformjára van szükség, csak hogyha ezeket a reformokat mind végrehajtjuk, csak akkor tudunk fenntartható helyzetet teremteni. A határőrizet önmagában nem lesz megoldás. Azon is kell dolgoznunk, hogy a szolidaritáson alapuló menekültügyi rendszerünk legyen, ami tiszteletben tartja az EU alapvető jogait és értékeit. Hangsúlyoznám azt is, amit Pedro Afrikáról mondtál, hogyha van egy kontinens, amely meg fogja határozni Európa jövőjét, akkor az Afrika. A világon senki más nem tudja vállalni ezt a felelősséget, vagy akarja vállalni ezt a felelősséget, amit Európának kell vállalnia testvérkontinensünk egy kőhajításnyira van a partjainktól, és hogyha nem dolgozunk egy kollektív felelősség felé mindkét kontinens jövője érdekében, akkor Afrika problémáit nem tudjuk távol tartani Európától, akármilyen magasra is építjük a kerítéseket. Csak a stabilitás, a jólét, az optimizmus és egy olyan jövő, amiben az afrikaiak hinni tudnak, fogják megépíteni azt a stabilitást, ami lehetővé teszi, hogy Európa is stabil, prosperáló és szabad legyen a jövőben. És kérem, Pedro, vezesd Európát abban, azon az úton, hogy megértsék, mindenki megértse, hogy az afrikai probléma ne csak a földközi tenger partvidéki tagállamok számára legyen probléma, hanem mindenki vállalja az ezzel kapcsolatos felelősséget az EU-ban. A költségvetésünkben majdnem háromszoros növekedést értünk el 33 milliárd eurót a migráció és a biztonság kérdéseire. Nem csak Spanyolország számára fontos ez, amely szolidaritást mutatott a migránsokkal, hanem az, azon ország, az amiatt is, mert tudjuk, hogy tragikus terrorista támadásra is sor került Spanyol földön. Az új digitális Európa program 9 milliárd euróval segíteni fog az átalakulásban, és ez lehetséges, lehetőséget fog nyújtani a spanyol gazdaságnak, hogy tovább növekedjen a Juncker terv sikereire tovább építünk. Ez már 46,2 milliárd eurós beruházást segített a spanyol gazdaságban, és 150 ezer kis cégnek segített. A tisztább buszok Palma de Mallorcán, illetve az aragózai új újrafeldolgozó üzem nagyon fontosak a helyi gazdaság és a körkörös gazdaság kialakításában. Tudom, miniszterelnök, hogy a kormánya erősen kapcsolódik a fenntartató fejlődési gólokhoz, vagy célokhoz, meg akarja ezeket valósítani, azt akarja, hogy a Európa átalakulása sikeres legyen ezen elvek mentén. Itt mellettem ülő kollégám világ szintű vezetője volt annak, hogy Európa elérhesse a párizsi klímavédelmi célokat. Azt hiszem, hogy ő az egyik legfőbb világszintű vezető e cél, e cél elérése érdekében, és elismerésre méltó a munkája. Az új program, az Invest EU további 650 milliárd eurót fog 2000 21 és 27 között felszabadítani Európában. Az Erasmus csereprogram és több mint 30 milliárd euróra növelt költségvetésre működhet tovább. Manuel Marin volt ennek az alapítója, ő is egy szenvedélyes személyiség volt, de el tudott érni dolgokat. Sok fiatal spanyol számára ad ez a program lehetőséget, hogy új készségeket, új tapasztalatokat szerezzenek. Egész Európa megismerte a fiatal spanyolokat, akik országainkba érkeztek. Mindannyian inspirálódtunk a tudásuk, nyitottságuk, eltökéltségük miatt. Ezek a beruházások valódi eredményhez fognak vezetni Spanyolországban és Európában, és ezért rendkívül fontos, hogy az új költségvetésre lehető leghamarabb elfogadjuk támogatásotokra számítok, hogy ez megtörténhessen. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy mennyire fontos az a minőségi menetrend, amit a spanyol kormány tett le az asztalra. Miért nincs jobb tervünk ahorra, hogy a férfiak és nők fizetése közötti szakadékot végre bezárjuk. Miért nem tudunk mind egyetérteni abban, hogy véget vetünk a több mint 40 os nyugdíjak közötti szakadéknak Európában. Miért nem akarunk mindannyian áttörni az üvegplafonon, és nem akarunk több nőt látni a vezetőségekben? Miért hagyjuk, hogy ez a rengeteg tudás és potenciál a fiókban maradjon, ahelyett, hogy végül véget vetnénk például a nők elleni erőszaknak is. Miért nem tesszük ezt meg? Kötelességünk. És miért nem szólunk azok felé, akik hamisan a családi értékeket sorakoztatják fel érvként azért, az ellen, hogy a nőknek megadják a tisztességes jogukat a társadalomban. Itt nem családi értékekről van szó. Ezt csak igazolásként használják arra, hogy elfogadhatónak tekintsék a családon belüli erőszakot, de ez soha nem lesz elfogadható. Tisztelt képviselők, miniszterelnök úr, Spanyolország és európai történelme példa Európa jövőre számára bizonyítja, hogy mit érnek azok az elvek, amikre építkezünk, hogy mennyi mindent tudunk elérni, amikor együtt dolgozunk, amikor felelősséget vállalunk, és amikor az európai szolidaritást tényleg az alap értelme szerint értelmezzük, és ennek szellemében járunk el. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen. Alelnök úr, köszönjük. Az első hozzászólónk nem meglepő módon a néppárti frakció vezetője lesz, Manfred Weber parancsolja. Elnök úr, miniszterelnök úr, üdvözöljük itt az Európai Parlamentben. Az ön jelenléte a 2019-es év kiváló kezdete egyrészt azért, mert vezetőként, személyként egyértelműen elkötelezett Európa párti, ahogy azt megmutatta ön is és a hazája is, örülünk, hogy itt van közöttünk. Európa Spanyolország számára jólétet eh, békét hozott 40 évevel ezelőtt, és mit hozott Spanyolország Európába? Eh, új dinamizmust, friss ötleteket. Örülünk, hogy itt van közöttünk, főként azért, mert 2019-ben eh, ünnepeljük az Európai Unióban a demokráciát a közelgő európai választásokkal. Köszönöm, hogy a csúcs jelölt gondolatát vagy kezdeményezését támogatta, Franz Timmermans csúcselődtségét. Ez azt mutatja, hogy hisz Európa jövőjében és a demokratikus alaptételekben. Reméljük, hogy ez így marad a választások után is. Európa jövőjéről beszélve a szélsőségesség szélsőségesekről, a nacionalistákról is beszélnünk kell, az, hiszen láthatjuk, hogy mik a legfrissebb fejlemények. Az alapító atyák nagy része liberális, keresztény, demokrata, szocialista, mindannyian egy hajóban nevezünk, éppen ezért ami igazán fontos az az, hogy Európa pártiak vagyunk, és a szélső jobb komoly veszélyt jelent Európában, ehhez kétség sem férhet. Ugyanakkor hadd hangsúlyozzam, hogy a szélsőségeseknek nincsen színük. Ön Európa párti, ezt senki sem kérdőlezi meg, de az ön kormánya a szélső baltám és a szeparatista, eh, pá, eh, szeparatisták támogatása nélkül eh, nem működhetne. Ez kicsi aggasztó számunkra. Úgy érezzük, hogy a stabilitást kell garantálni egy jó politikusnak. Franz Timmermans dicsérte a tökéletes, vagy ha nem is tökéletes, de nagyon pozitív fejleményeket az elmúlt évek során a spanyol gazdaságban, a gazdasági válságot követő években, ha emlékeztessek mindenkit arra, hogy Mariano Rajoy kormánya teremtette meg a gazdasági siker alapjait Spanyolországban, ezt ne felejtsük el, és önök most azon gondolkodnak, hogy a munkerőpiaci reformokat ö, visszavonják, amit Mariano Rajoyék fogadtak el. Szerintünk ez rossz jel lenne, és rossz döntés, hiszen a gazdasági jövő alapjait akkor fektetjük le, hogyha reformra készen állunk. Az igazi szociális Európa munkahelyeket teremt, és az emberek jövedelmének növekedését hozza. Ne e, engedjen a populistáknak, tartsák meg a reformokat. A második dolog, amit ha, hangsúlyozzak, a következő. Az önök kormányát nagyra becsüljük és tiszteljük, még akkor is, hogyha a politikai értékeink és meggyőződéseink némileg eltérnek, ugyanakkor a politikai stabilitás aggasztó Spanyolországban, konstruktív, stabil többséget a parlamentben a 2019-es költségvetés kapcsán nem tudták biztosítani. Az Európai Unió, az Eurózóna egy jelentős gazdasága, egyik legnagyobb gazdaság esetében stabil költségvetés hiánya instabilitást hoz. Éppen ezért a spanyol parlament egyes részeivel szorosabban kell együttműködniük, ez sajnálatos módon Európát aggasztja. Nekünk néppártnak egyértelműek az elképzeléseink. Az afrikai Marshall terv, a visszatérítési, visszatelepítési program, és az embereknek, emberek a segítségünkre szorulnak Szíriában és Afrikában is. Ugyanakkor az illegális migrációt meg kell állítani, az üzleti modellnek, az ember csempészek üzleti modelljének véget kell vetni, akinek nincs Európában dolga, azt vissza kell küldenünk, és Spanyolországnak nagyon komoly a felelőssége az illegális határátlépések már második éve növekednek megduplázódtak. Azt hallom, azt az érveket hallom, hogy nagyon nehéz a határokat megvédeni. Tavaly nyáron a bolgár-török határon jártam, és ott egy kerítést, egy 5 méteres kerítést építettek, több mint 180 km hosszan, és megmutatták nekem, hogy ha megvan a politikai szándék, akkor a megvéghető a határ, meg lehet állítani az illegális migránsokat. Jutában, Milliában is megteszik ugyanezt. Ott láttuk, hogy tudnak ilyen kerítéseket építeni. Hogyha a szélsőségesek ellen fel akarnak lépni, akkor megoldásokat kell adni. Azt várjuk Spanyolországtól, hogy az illegális migránsoktól védje meg a határait. A populizmus szélsőséges formája a nacionalizmus. Újra feltámadni látszik ez a régi szellem, Spanyolországban ezt a katalán kérdésnek nevezik tulajdonképpen. Mi támogatjuk a spanyol alkotmányt, a területi integritását Spanyolországnak, és természetesen a kormányt is támogatjuk abban, hogy Spanyolország egység is megőrizze. A jogállamiságra épül Európa, Spanyolország úgy a jogállamiságra épül, és mi a Rahoy kormány mögött is felsorakoztunk, ugyanerre hajlandóak vagyunk, hogyha ezt várják és kérik tőlünk. Ugyanakkor a nacionalisták E, ellen együtt tudunk csak fellépni. Az én frakción például ebben a házban egy kommunista e, alelnököt megszavazott, de egy e, szélsőjobbos alelnököt nem voltunk hajlandók megszavazni, mert a nacionalistáknak nem szabad beleszólást engedni Európa jövőjébe. Köszönöm még egyszer, hogy itt van közöttünk, rengeteg a tennivalója önnek. A frakcióm nevében Köszönöm, hogy Spanyolország európai elkötelezettségét önök is megerősíték. Az egoizmus helyett szolidaritás, a nacionalizmus helyett közös európai jövő, erről beszélt. Köszönöm, örültünk, hogy meghallgathattuk. Ancora ululati in aula. Serve sempre il veterinario kérem, hogy eh, nyugodjonunk le. A következő hozzászólónk Udo Bulman lesz az SND nevében. Kedves Pedro, kedves miniszterelnök úr, köszöntjük eh, itt a parlamentben. Dear Pedro, I, I cannot help nem tehettek róla, ismételten önt kell idéznem, hogyha Európa meg akar bennünket védeni, akkor meg kell védenünk Európát. Szeretném, hogyha ez lenne a mottója minden európai kormánynak. Azt szeretném, hogyha ez lenne minden európai vezető szlogenje, és ez lenne az új mérce, mindenki számára, aki politikai felelősséget vállal Európában. De sajnálatos módon ettől elég messze vagyunk. És pontosan ezért várjuk azt, vártuk az itt legyen közöttünk, hogy meghallgathassuk önt, meghallgathassuk ezt a szenvedélyes beszédet, a szenvedélyes elképzeléseit az előrelépés kapcsán Európában. Sajnálatos módon ez nem annyira egyszerű kedves Weber kolléga. Nem annyira egyszerű a helyzet, mint hogy azt ön bemutatta. Egy hajóban nevezünk, de hogyha a nacionalizmus le akarjuk küzdeni, hogyha meg akarjuk azt akadályozni, hogy Európa a szélső jobb ö, áldozata legyen, akkor kell egyfajta dinamika, és az elmúlt évtizedek stagnálását le kell győznünk, hiszen az emberek azt várják, hogy valamit fel tudjunk mutatni, hogy törődjünk a munkahelyeikkel, a szociális helyzetükkel, a nyugdíjukkal, a modern munkavilágával, és ez az igazi probléma. Mindenki azt mondja, hogy egy hajóban evezünk, de senki nem mutatja meg a dinamikát, hogy hogyan lehet a, a hullámokon áttörni és a másik oldalon ott ül Putyin, akinek nincs érdeke abban, hogy a mi szabadság elképzeléseiket támogatja. Aztán ott van a másik oldalon Trump, akinek fogalma sincs a mi szociális ö, igazságunkról. Hát akkor mit várunk? Miért nem mi ö, adjuk a dinamikát? Nagyon tetszett az, amit Pedro Sánchez elmondott mert ez egy olyan program, amely az Európai Uniót egyben tudja tartani, mindazok tükrében, hogy milyen félelmekkel rendelkeznek az emberek. Fel kell valamit mutatnunk, ez a legfontosabb dolog. Nagyon tetszett Pedro Sánchez beszéde, mert azt tükrözte, amire tényleg szükségünk van a következő öt évben, erre van szükség az új mandátum során is, de el kell mondjam őszintén, hogy az is tetszett, hogy elmondta ezt, mint a spanyol kormányfő, egy olyan ország vezetője, és hangsúlyozom azt, amit Franz Timmermans is elmondott, egy olyan ország, ahol Európa sorsa döntő volt, egy nagyon gazdag, kulturális szempontból nagyon gazdag ország, különböző gyökerek vannak. Egy olyan ország ez, amely leküzdötte Frankót, leküzdötte az autoriter fasisztoid rendszert, és demokratikus erőt hozott létre, és túlélt mindent, túlélt mindenket, akik szerették volna visszafordítani az időkerekét, és szerették volna a demokráciát megszüntetni. Tehát mindenképpen támaszkodhatunk Spanyolországra, és tudjuk, hogy Spanyolország jó kezekben van. A bemutatott program egy olyan program, amelyet az én frakcióm teljes mértékben támogat. Hasonlóképpen működünk mi is. Mi nem akarunk úgy beszélni a gazdaságról, hogy az emberek munkájáról ne beszélnénk. De nem lehet a gazdaságról, a munkáról beszélni úgy, hogy fel ne ismernénk azt, hogy változásra van szükség, egy olyan változásra, ami megmenti a bolygónkat de ez a változás csak akkor fog bekövetkezni, hogyha az emberek ezt támogatják, hogyha az embereknek reményt és perspektívát tudunk adni, és nem az emberek ellen működünk. Nézzük meg, hogy Franciaországban mi történik. Lássuk azt, hogy mi, mi történik Macronnal. Mindenképpen az embereket magunk mellé kell állítani ebben a változásban. A szociális perspektívát, a szociális igazságot kell helyreállítani, és ez egy nagyon fontos dolog lesz. És végezetül, igen, minden attól függ, hogy hogyan kormányozunk. az újdonságok mérete, amely Madridból érkezett, hogy Pedro Sáncheznek sikerült egy intelligens kabinettet, egy előremutató kabinettet létrehoznia, ahol a kompetenciák kötődnek egymáshoz, energia és környezet. Van egy főbiztos a fenntarthatóság tekintetében, és végre van egy jelzés nem csak az nemek közötti esélyegyenlőség szempontjából, hanem az, hogy tényleg az első sorba állította a jól képzett nőket. Ezért gratulálok eh, eh, Sancho, Pedro Sáncheznek. Per il gruppo dei conservatori e riformisti a konzervatívok és reformisták nevében Henkel úr kap szót. Tisztelt elnök úr! Európa jövőjéről beszélt, és joggal kezdte beszélét a Brexit-tel. Még ezelőtt Timmermans úr köszönetet mondott beszédében a brit katonáknak, akik megvédték országát a nácikkal szemben. Én német vagyok, az én apám elesett a háborúban, és a házát lebombázták a britek, és örülök annak, hogy mi németek elvesztettük az angliai csatát. Örülök annak, hogy elvesztettük a csatát Nagy-Britanniával kapcsolatban, de nagyon sajnálnám azt, hogyha az Nagy-Britániáért folytatott csatát elvesztenénk. Azt mondta ön, miniszterelnök úr, hogy a Brexit mindenki számára egy vesztes helyzet. Nem csak a britek számára, hanem az Európai Unió számára is. Úgy gondolom, hogy gazdaságilag, elköltsileg, politikailag is ez így van. Gazdaságilag azért, mert 19 más európai országnak felel meg gazdasági szempontból, és politikai szempontból pedig azért, mert Nagy-Britannia mindig is a józanész hangja volt, a szubszidiatás, a versenyképesség hangja volt, és a decentralizáció hangja. Erkölcsi szempontból pedig azért, mert eh, ebben a parlamentben korábban már jogosan mondták itt azt, hogy a Brexit mindenkit szegényebbé tesz. Szerintem ez igazából egy erkölcstelen eh, javaslat. A korábbi vitáinkban hallhattuk azt, hogy mindenki sajnálja a Brexitet, kivéve itt a tőlem balra ülők, de igazából senki sem ajánlott fel semmit arra, hogy ezt le lehessen állítani. És itt az ideje annak, hogy ezt megtegyük. Több mint 140 az tagja az Európai Parlamentnek írt egy levelet a britekhez. Azt kértük tőlük, hogy legyen egy második szavazás. Én ezt támogatom, de szerintem magunknak kell volna írni a levelet, azért, mert ne felejtsük el azt, hogy ellentétben azzal, amit Verhofstadt úr mondott, nem csak a konzervatív partban van egy belső harc, itt az ideje annak, hogy elgondolkodjunk Európán. A Lisszaboni szerződésben beszéltünk a szubszidiásról, és mi történt, egyre inkább minden központosodik. A Lisszaboni szerződésben versenyképességről történik, mi történik, pont az ellenkezője, harmonizáció. A Lisszaboni szerződésben önrendelkezésről beszélünk, az USA-ban országok esetében mit teszünk, szóval megpróbáljuk ezt közösségévé tenni. A bizottságnak, a parlamentnek valami más kell most már tennie. Mindenkivel egyetértek, aki azt mondta, hogy nem valószínű az, hogy egy új megállapodás jön majd létre, amivel majd támogatja a parlament mélyt. Meg kell változtatni a stratégiát, adjunk egy olyan megállapodást az Egyesült Királyságnak, ami által inkább maradának az Európai Unióban. Ez lenne az igazi megoldás, és nem pedig az, hogy panaszkodunk és Nagy-Britániát hibáztatjuk. Szerintem tőlünk is függ az, hogy felelősséget vállaljunk a Brexit kapcsán. Kínáljunk fel egy új megállapodást az Egyesült Királyság számára, hogy itt maradjanak, és ez csak egy átmeneti megállapodás lett a migrációval kapcsolatban. Ezt mondom, a helyet, hogy mindig csak hibáztatnánk Nagy-Britániát, ismerjük fel azt, hogy Európa is része a problémának, és inkább a megoldás részeké kell válnia, tehát vívjuk meg a csatát Nagy-Britániáért. A liberális frakció nevében Ferhofstadt úr következik. Uh, Megpróbálom négy percben megtenni. A spanyolok, katalán és basz kolléga is szeretett volna uh, hozzászólni, úgyhogy nem akarom elvenni az ő lehetőségüket. Miniszterelnök úr, azt gondolom, hogy van egy nagyon jellegzetes karakterisztikája Spanyolországnak, és ön is bizonyítja ennek, az, hogy talán ez a egyik legpro-európai, Európát támogató ország Európában. Ott van mersze föderális Európáról beszélni, és kollégái közül, akik idejöttek, nem soknak volt bátorsága a föderális Európa kifejezést a szájára venni, és azt gondolom, hogy az európai történelem és a spanyol demokrácia kapcsolódnak egymáshoz. Ez ezért van, és azért, mert az elmúlt évtizedekben az önök külügye és e ház képviselői is, Vendez de Vigo képviselő, Josep Borrell Palacio képviselő, jó barátaim, mind Miguel Moretinos, és végül, de nem utolsó sorban, a spanyol uh, politikában verseny van azért, hogy a legeurópa pártibb párt lehessen a néppárt, a PSOE vagy a többi párt között. Ilyen verseny zajlik, a nemzeti politikai pártok között ilyen verseny van, hogy a lehető legeurópa pártibbak legyenek, és ezt örömmel látom, ez az előre vezető út. Ez a 15. vita, amit az Európai Unió jövőjéről tartunk, és őszinte leszek ezekkel a vitákkal kapcsolatban. Minden alkalommal, amikor eljön egy miniszterelnök vagy egy elnök, egy hosszú listát elmond arról, hogy milyen új európai politikákra van szükségünk, szociális politikára, adópolitikára, migrációs politikára, európai hadseregre, de azzal a kérdéssel soha nem foglalkozunk, hogy miért történik mindez ma, miért mi az akadály, miért túl keveset teszünk túl későn, például az amerikai barátainkhoz képest, akik kilenc hónap alatt leküzdenek egy válságot, mi kilenc év alatt sem tudtuk összehozni a bankuniót. Éveken keresztül nézzük, hogy óriási tragédia zajlik a földközi tenger térségében, és gratulálok, hogy az Aquarius menekültjeivel hogyan ö, bántak nem humánus nemzeti politikák, például Salvignol politikája az oka ennek, illetve az, hogy nincsenek európai politikák. Miért nincsenek még mindig európai határőrök? Miért nincsenek még mindig megállapodások arról, hogy a Dublini rendeletet hogyan lehetne megreformálni? Ennyi évnyi tragédia után, amit a földközi tengeren látunk, miért nincs még mindig európai hadsereg? Miért küzdünk még mindig az euróvezet reformjával, kilenc évvel a pénzügyi válság kezdete után? Ezek a kulcsfontosságú kérdések számomra, és remélem, hogy néhány perc múlva válaszában részletekbe menően fog ezekre a kérdésekre válaszolni. Én szerintem az a probléma, hogy rossz intézményeink vannak az Európai Unióban, és ez rossz eredményhez vezet. A jó intézmények jó eredményhez vezetnek a probléma, megismétlem ismét és ismét és ismét, és megteszem a jövőben is, sok kollégával együtt, az egyhangúsági szabály az Unióban óriási probléma, különösen az Európai Tanácsban, amely ez a fő probléma, ezt kell megoldani az egyenlőtlenség, ami az Európai Parlament többsége elfogad valamit, és utána az Európai Tanácsnak